fokozatosan érhetünk, érhetünk el eredményeket egyik napról a másikra. Ez nem megy, ezért minden szinten napról napra ezen kell munkálkodnunk. Köszönöm. Köszönöm, Szájfi asszony. Most pedig négy és fél percben Zsadó kolléga kap szót.